Buongiorno tutti. Mindenkinek jó napot kívánok. És nem csak jó napot kívánok, hanem szeretettel üdvözlök mindenkit a nyári szünet után. És eh, javaslom, hogy azonnal folytassuk érdemben, de még ezelőtt engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében üdvözöljem szeretettel Maria fischer biztost és egész tábját biztos asszonyt. A napirend elfogadásával kellene kezdenünk, ha nincs ehhez hozzáfűzni való, akkor tekintsük elfogadottnak. Jó? És amellett, hogy előre is köszönöm a tolmácsok munkáját, ma kemény munkájuk lesz, jelzem, hogy minden hivatalos nyelv rendelkezésre áll a munka során, és akkor a 2009. július 20 21 i ülések kérdőkönyvének az elfogadása. Ha nincs ezzel kapcsolatban komment, hozzáfűzni való, akkor elfogadottnak tekintjük a nap lezártával ezeket a jegyzőkönyveket. Azt is be kell jelentenem, hogy a mai ülésünk úgymond webstream, vagyis online látható, tehát akit érdekel, ez végigkövetheti. Kezdjük akkor a közös agrárpolitika munkaprogramjával egy ilyen nagyon kényes hetedik ö, jogalkotási ciklusban. Az a megtiszteltetés és öröm ö, ért minket, hogy Marian Fischer-ből asszony, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztését felelős biztosa itt van velünk. Természetesen ez az alkalom arra is jó, hogy bizonyos nagyon fontos pontokkal foglalkozhassunk, amelyek ugye a tejtermelő szektor válságával kapcsolatosak. Ezt a legutóbbi bizottságülésünkön ülésünkön már vitattuk ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy hasznos lehetne, ha ma közvetlenül tudathatnánk a biztos asszony az aggájainkat és egyáltalán az álláspontunkat azzal a drámai válsággal kapcsolatban, amely sújtja a tejtermelő szektort, tej és tejterméktermelő szektort. Nagyon örülünk, kedves Marian, hogy itt vagy ma velünk. Én személy szerint abban bízom, azt remélem, hogy az egész jogalkotási ciklus alatt élvezhetjük ezt a jelenlétet, és a közös agrárpolitikát eh, mélyen meg tudjuk változtatni. Ugye gondolok itt a Lisszaboni szerződés életbe lépésével, amennyiben az októberi eh, ír referendum jól sikerül, és a következő eh, jövőbeli közös agrárpolitikai reformra gondolok, valamint a költségvetési tervvel kapcsolatos vitákkal. Itt nagyon nehéz kontextusról van szó, nagyon sok ellenfele van a közös agrárpolitikának, ellensége mondhatom azt, akiknek az a fő céljuk, hogy csökkentsék a költségvetés ezen részét, a beavatkozási lehetőségeket. Tehát nagyon nagy a felelősség rajtunk, és ezért is örülünk annak, hogy eszmét cserélhetünk a biztosasszonynal, a jövőre vonatkozóan is e, e, jogalkotási ciklusról, hiszen ez lesz az, amely eldönti, hogy lesz-e vagy sem közös agrárpolitika 2013 után vagy nem. Ez nagy felelősség, és egy pici csapatmunkára van szükség, annak érdekében, hogy jobban érthetővé tegyük nem csak a mezőgazdaságban tevékenykedőknek, hanem az összes állampolgár számára azt, hogy milyen fontosságú kérdés ez. Kedves Marian, átadom a szót. President. Elnök úr, alelnök úr, igen, tisztelt tagjai a mezőgazdasági vidékfejlesztési bizottságnak. Örülök, hogy újra itt lehetek az önök körében, és hát remélem, hogy mindenkinek egy kellemes és pihenést is lehetővé tevő nyári szabadságban volt része. Nem azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok munka áll még előttünk, éppen ezért nagyon örülök annak, hogy mindjárt rátérhetek a legfontosabb kérdésekre, időveszteség nélkül, és itt az Európai Parlament bizottsága előtt felszólalhatok ebben a kérdésben. Először is gratulálok Önöknek a megválasztásukhoz, és gratulálok a bizottságba történő kinevezéshez. Látok itt néhány ismerős arcot, de látok olyanokat is, akiket akik kevésbé voltak ismertek előttem a múltban, de nagyon örülnék, hogyha jövőben jobban megismerkedhetnék velük. Ezen túlmenően abban is reménykedünk mindannyian, hogy az Európai Parlament a jövőben a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési politika teljes vonatkozásaiban az Európai Parlament nagy szerepet játszhat, de ezekre a kérdésekre különös tekintettel a Lisszaboni szerződésre később fogok kitérni. Egész sor kérdés van előttünk, de remélem megbocsájtanak, hogyha ma délelőtt csak néhány kiválasztott témára térnék ki. Azt hiszem, hogy nagyon jó volt a régi Komagrihez való kapcsolatom, nagyon világos, egyértelmű, közvetlen vitákat folytatunk egymással, és remélem, hogy az új Komagrivel hasonló kapcsolatokat építhetek majd ki. Tehát, hogy teljesen világosá tegyem a bizottság álláspontját, különös tekintettel, amely a bizottság új tagjait illeti, szeretnék néhány gondolatot megismételni, amelyet önök közül néhányan már hallottak a múltban. Tehát tekintettel a nyáron végbement eseményekre kezdeném a tej ágazattal és a tejfeldolgozó ágazattal. Több alkalommal már elmondtam, hogy a jelenlegi helyzet komoly, és teljesen világos, hogy mindenképpen lépéseket kell tennünk elkötelezett módon, és azt hiszem, hogy abban meg tudunk állapodni, hogy az elkötelezett tevékenységnek hatékonynak kell lennie. Itt nem csak rövidtávú problémákra kell koncentrálnunk a jövőben, hanem hosszú távú perspektívákat kell szem előtt tartanunk. Más szavakkal fogalmazva, meg kell választanunk bölcsen a politikai eszközeinket, a perspektívát kell szem előtt tartanunk, fel kell ismernünk a jelenlegi programok, a problémákat, de a jövőbe is rendelkeznünk kell egy kitekintéssel. Még egyszer, E, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a tejkvóta rendszer egy olyan eszköz, amely garantálja a szektor jövőjét. Én ezzel azonban nem értek egyet, ugyanis hogyha visszatekintünk a múltba, mondjuk 1983-84-be, és hogyha megnézzük a 2007-2008-as állapotokat, akkor elmondhatjuk, hogy a tejtermelőknek csupán csak egy ötöde maradt meg, még abban a helyzetben is, hogy a kóta rendszer rendelkezésünkre áll. Tehát a kóta rendszer hosszú távú jövője világos, 2015-ben eltörlik ezt a rendszert. Tehát az a reform, amelyet 2003-ban lefektettünk, és ugyebár elindult akkor a közös mezőgazdasági politika egészségügyi ellenőrzésének a felépítése is, az európai államfők és kormányfők pedig visszaigazolták számunkra azt, hogy ez a megfelelő út. Tehát a tejkvóta rendszer központosított tervezése nem ad számunkra egy jó struktúrált szerkezetet, ugyanis ez megnehezíti a fiatal gazdálkodók számára a belépést az ágazatba, és ez nem jelent egy hosszú távon fenntartható megoldást. Ami pedig a rövid, illetőleg a középtávot illeti, a kvóták visszavágása, ahogy, ezért, ahogy néhányan ezt követelték, szintén nem lenne a legmegfelelőbb módszer. Tehát figyelembe kell vennünk azt a politikai környezetet is, amelyben a a tejágazat működik. Hogyha én most visszafordulna, ha most visszafordulnánk, akkor teljes egészében zűrzavarral szembesülnénk, tehát úgy, úgy vélem, hogy a mezőgazdaságban dolgozóknak kiszámíthatóságra van szükségük, Éppen ezért volt egy olyan javaslat, hogy hozzunk létre egy tej egy a tejgazdaság, a tejgazdaságokkal foglalkozó alapot, amely a szerkezet átalakítást segíteni. Én azt tudom mondani, hogy erről még közösen el kell gondolkoznunk, ugyanis fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy honnan jöjjön az ehhez szükséges pénzügyi alap én úgy gondolom, hogy a javaslat tevők úgy gondolták, hogy az egyes pillérből jönne a pénz, de ez olyan, mintha légvárakat építenénk. A 2010-es költségtervezet költségvetés egy nagyon kis marginnal eh, rendelkezik, éppen ezért nagyon fontos, hogy a pénzügyi eh, felelősségvállalás és fegyelem valós tartalommal történjék meg. Ez azt jelenti, hogy csak olyan pénzekkel gazdálkodhatunk, amelyek valóban rendelkezésre állunk tehát, hogyha elérjük a költségvetés felső limitjét, akkor sajnos a közvetlen kifizetésekben kell visszalépéseket eszközölnünk. Úgy gondolom, hogy ez az ötlet sokkal jobban jobb, sokkal jobb fogadtatást nyert volna 2003-ban, amikor a gazdálkodók közvetlen kifizetésekben részesültek az intervenciós válság idején. Tehát 5 milliárd euró került akkoriban kiosztásra, tehát például a német, tejgaz, német tejgazdálkodók 1 milliárd eurót kaptak. Tehát minden évben szétosztásra kerül ez a két szétosztásra került ez az összeg a német tejgazdálkodók és tejtermelők között. A közös mezőgazdasági politika egészségügyi ellenőrzése és a gazdasági újjáépítési csomag pedig szintén 4,2 milliárd eurót tartalmaz az új kihívásokra való válaszadás érdekében. Ez valóban rendelkezésre álló pénz, tehát ez valódi pénz, és úgy gondolom, hogy ez a ténylegesen rendelkezésre álló pénz tényleges segítséget fog jelenteni a tejágazat részére a szerkezet átalakításhoz és a hosszú távú jövő alapjainak megteremtése érdekében. Tehát ezek azok a lépések, amelyeket a hagyományos piaci támogatási eszközök révén és az állami támogatások révén meg tudunk valósítani. Teljesen világosan látnunk kell, hogy nagyon proaktívak voltunk a piaci válság ellenőrzésének elérése érdekében. 2009 eh, naptári évben további eszközök kerültek alkalmazásra, tehát export, illetőleg exporttámogatásokról volt szó, többek között 600 millió eurós nagyságrendekben. Azt hiszem, hogy ez a pénz is valóban nagyon hasznosan került felhasználásra. A piac lassan újra egyensúlyba kerül, és a tejtermékek, a tej ára ismét stabilizálódott. Tehát itt látok egy bizonyos javuló tendenciát az árak területén, és remélem, hogy ennek pozitív hatásai lesznek a tejtermelők anyagi helyzetére is és itt szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért, hogy segített felgyorsítani a folyamatokat az intervenciós időszakban. Látom, hogy a holnapi napirenden önök egy pozitív véleményt akarnak adni a bizottság leegyszerűsített eljárásokra vonatkozó javaslatához, és én ennek nagyon örülök de úgy gondolom, hogy hiba lenne azt gondolni, hogy a tej ágazat válsága csupán csak a közös mezőgazdasági politika eszközeivel megoldható, hiszen itt egy globális gazdasági válságról van szó, amely erősen lecsökkentette a keresletet, és sajnos ez egy olyan probléma, amit az Európai Unió saját politikai eszközeivel egyedül nem tud megoldani. Éppen ezért nagyon szeretném látni, hogy mi történik a tejgazdálkodók, a tejtermelők és az élelmiszerláncolat más egyéb részvevői közötti viszonyban hiszen minden, minden egyes részvevő esetében látjuk, hogy a 2007-es szint alá csökkentek az az árak 14%-kal alacsonyabbak, mint abban az időszakban, tehát itt átlagos értékekről beszélek. De hát úgy gondolom, hogy mindenképpen vannak problémák az ellátási láncolatban, éppen ezért nagyon örülnék, hogyha az év vége előtt a bizottság részéről egy elemzés születne a megoldás érdekében. De tartsuk szem előtt a tejgazdálkodást, a, tejgaz, a tejgazdaságok helyzetét, de mindenképpen látnunk kell a globális képet, méghozzá 2030 után a közös mezőgazdasági politika továbbfejlődésének lehetőségeit. Tehát látnunk kell az előttünk lévő utat, mert ha szem elől tévesszük a jövőt, akkor elveszünk a jelen problémáiban. Tehát ezzel kapcsolatban már számos vitára került sor a tanács berkeiben tehát a fő, a fő kérdés az, hogy hogyan tudjuk megadni a megfelelő támogatást a gazdálkodók részére, a környezetük részére és az egész gaz, nemzetgazdaságok részére. Nagyon sokan foglalkoztak a mezőgazdaság helyzetével az elmúlt hónapokban, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy mennyire fontos kérdés ez számunkra. Én úgy gondolom, hogy óriási erőfeszítésekre lesz eh, szükség a jövőben is, eh, és ezért meg kell, el kell készítenünk becsülettel a házi feladatunkat. Tehát a bizottság a, az tervezi, hogy, a, hogy egy, egy kommunikációt fog megjelentetni a, a 2013-ig terjedő időszak mindenképpen tendő lépésekről. Azt hiszem, hogy addig még nagyon sok szenvedélyes vitában lesz részünk, és a, biztos vagyok benne, hogy ezen bizottság tagjai megfelelő irányba viszik majd ezt, ezt a vita folyamatot. Ma délelőtt már három külön különösen fontos témára kitértem. Egyrészt a kevésbé kedvezményezett területek kérdésére, ez egy olyan terület, ahol az emberek érzelmei is hajlamosak arra, hogy fellángoljanak, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottság itt nem készített még politikai javaslatokat. 2005-ben már megállapodtunk abban, hogy meg kell fogalmaznunk azoknak a területeknek a jellemzőit, amelyek természetes hátrányokkal eh, rendelkeznek, tehát ez a kérdés még mindig rendkívüli kritikákat eh, vált ki. Én attól tartok, hogy ha nem foglalkozunk az LFA-k eh, problémájával, akkor ez a akkor ez a gond újból és újból meg fog jelenni előttünk, hogyha arra törekszünk, hogy széleskörű támogatást nyerjünk el az ezen a területen történő kifizetésekhez, akkor nagyon világos logika mentén kell eljárnunk. Tehát ezek a természetes hátrányok a klímához, az éghajlathoz, illetőleg a talaj minőségéhez kapcsolódnak, tehát ezek a természet által meghatározott hátrányok, tehát ide nem tartoznak be a hegyi övezetek, például látni akarjuk azt, hogy a rendszer egyáltalán képes-e a gyakorlatban működni. Tehát úgy gondolom, hogy a tagállamoknak majd be kell mutatniuk azokat a térképeket, ahol a megjelenítik ezeket a természetes hátrányokat, saját területeiket, és ennek a határideje 2010 januárja. Tehát az egész új folyamatnak az a célja, hogy egy új rendszerben jelenítsük meg az érintett területeket, és e, mindehez időre és erőfeszítésekre lesz szükségünk az a cél, nem az a célunk, hogy a területeket csökkentsük, hanem konzisztens, észszerű kritériumok mentén dolgozzunk a jövőben, tehát nem az a célunk, hogy a, hogy a területeket csökkentsük, vagy a kifizetéseket csök, csökkentsük. Mezőgazdasági termék minőség politika, ez is egy rendkívül fontos kérdés, és nem szabad megengednünk, hogy a jelenlegi gazdasági válság leárnyékolja ezt, ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi világméretű válság azt is, befo- azt is befolyásolja, hogy az emberek mit tudnak megengedni maguknak élelmiszerek területén. Aki elszegényedik, az csak olcsóbb minőségű élelmiszereket tud eh, megvásárolni. Viszont az a célunk, hogy hogy megtartsuk a az erős szerepünket a mezőgazdasági minőség védelme területén. Most nem szeretnék ebbe a kérdésbe túlzottan elmélyülni, majd egy későbbi időpontban szeretnék részletesebben kitérni a minőségbiztosítási politika lényegére. Tehát Látjuk azt, hogy a mezőgazdaság, illetőleg éghajlatváltozás területén is lépegetünk előre. Ez a svéd elnökség nagyon fontos kérdésterülete, és úgy gondolom, hogy ezt talán a mezőgazdaság számára a legfontosabb hosszú távú kihívás, nem csak Európában, hanem világméretekben is a mezőgazdaságnak hozzá kell járulnia az üvegházhatású gázok, gázok emissziójának csökkentéséhez. Tehát ez egy kettős kihívás, egyrészt ugye szó van az élelmiszerek minőségéről, és másrészt pedig a mezőgazdasági termelés minőségi színvonalának emeléséről. Ez egy nagyon nehéz kötéltánc, de nem hiszem, hogy megoldhatatlan feladat elé állít bennünket. A közös mezőgazdasági politika rendelkezik eszközökkel, a megoldáshoz, és, szükség, és szükség is van arra, hogy használjuk ezeket az eszközöket, annak érdekében, hogy a közös mezőgazdasági politika reflektálni tudjon a éghajlatváltozás jelentette kihívásokra. Mindannyian ismerjük a nemzetközi tárgyalási folyamatokat, tudjuk, hogy, hogy ez év végén Kopenhágában egy további kér, konferenciára kerül sor. Természetesen szívesen várom a kérdéseiket, de még egy utolsó megjegyzést szeretnék hozzáfűzni. Remélem, hogy ezt az évet egy kiemelkedő esemény mindenképpen jellemezni fogja, méghozzá a jó együttműködés, a közös mezőgazdasági politika egyeztetése, közös fenntartása és egyeztetése területén. Azt hiszem, hogy nagyon világosan kell egymással beszélnünk, és nagyon örülök annak, hogy a közös mezőgazdasági politika a közös az, az együttes döntés alá fog kerül, az együttdöntés határa alá fog kerülni nem tudom, hogy mikor fog a Lisszaboni szerződés él, ér, életbe lépni, de önök az együttdöntésnek a részévé eh, fognak eh, válni, amelynek bizonyos eh, felelőssége, amely bizonyos felelősségekkel is jár. Tehát úgy gondolom, hogy a, mező, hogy a parlament és a bizottság teljes körű részvétele segíteni fog bennünket ezen az úton, és a bizottság is meg fog tenni minden tőle telhetőt. Az együttöntés időt fog igényelni, végighaladjunk közösen ezen az úton, de biztos vagyok abban, hogy, a, hogy közösen a közös mezőgazdasági politikát eh, még inkább elfogadottá tudjuk tenni. Közösen építjük fel ezt a tudást, és más eh, közös politikákhoz hasonlóan a közös mezőgazdasági politika nem egy olyan terület, amelyet az ember könnyen el tud sajátítani azáltal, hogy leül a tévé elé és néhány oldalt elolvas valamilyen könyvből. Ez nagyon sok forrásból származó tudás, és úgy gondolom, hogy ezt a jövőben is fenn kell tartanunk. Castro úr egész sor tanácskozást is kezdeményezett, ebben mi szívesen egyetértünk, tehát elkötelezetten és konstruktív módon szeretnénk ezt a vitát lefolytatni és nagyon remélem, hogy a jövőben ugyanolyan jó munkalégkörben tudunk dolgozni, mint ahogy tettük ezt a múltban. Remélem, hogy nem csalódunk egymásban és hát közösen sok sikert kívánok mindannyiunknak. Grazie. Köszönöm. Köszönöm Marian Fischerből. Köszönöm ezt a nagyon fontos bevezetőt, illetve a általános felvetését a kérdéseknek, az érzékeny kérdéseknek. Most a vitára fog sor kerülni. Nagyon-nagyon sokan kértek szót. Jelenleg már több mint 22-en sajnos muszáj szűkösre vennem a hozzászólási időt azért, hogy a lehető legtöbben hozzá tudjanak szólni. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy már hosszú vitát folytattunk itt egymás között, és ennek során mindannyian megértettük azt, hogy, hogy aktívabbnak kell lennünk a tejipar területén. Pillanatnyilag a frakció koordinátorainak két perces hozzászólási adót adok, tehát kezdjük a koordinátorokkal, két percen keresztül beszélhetnek, és ezután fogom megadni a szót a többieknek egy percre, azért, hogy 12.30-ig be tudjuk fejezni a hozzászólásokat. Kezdjük Albertesszel. Köszönöm szépen, elnök úr! E, biztos asszony, önnek is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a megválasztást követően azonnal leül velünk tárgyalni, és remélem, hogy önnek is kellemes nyaralásban volt része. Tehát mi nagy aggodalommal szemléljük az európai mezőgazdasági politika alakulását és a mezőgazdaságban dolgozók helyzetét hogyha megnézem a kollégák helyzetét, akkor valóban súlyos aggodalomra van okunk. A, még a legjobb üzemek is amelyek esetében jövőorientált üzemekről is beszélhetünk, már, nem, már nincsenek abban a helyzetben, hogy költségfedező módon ö, tudjanak dolgozni. Németországban részben Nyolc kilenc fajta különféle tej minőségekkel dolgozunk, és a, és a gazdálkodókat különféle szabályok alapján fizetik ki. Tudom, hogy a rendszer nem bővíthető végtelenségig, de itt a pszichológia, pszichológiához hozzátartozik a kereskedelmi láncolatok szerepe is. Múlt év március 12-én elhangzott a határozat hozatal követően, hogy ez a kibővítés voltak éppen nem egy puha landolást fog eredményezni, hanem egy kényszerleszállásban lesz adott esetben részünk. Ide tartozik még a búzaárak is, a te, 8-9 eurós árak, ezek sem felelnek meg a költségek fedezetének. Én úgy gondolom, hogy Németországban július 1-ét követően nagyon súlyos veszteségekkel számolnunk, és a, remélni tudjuk csak, hogy a piacot tudjuk tehermentesíteni annak érdekében, hogy a mezőgazdaságban dolgozók reményt kaphassanak a jövőbeni munkájukhoz. Köszönöm, Albert. Viszkápola Santos. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, szeretném külön üdvözölni önt személyesen és a frakcióm nevében is Szeretném azt mondani önnek, hogy teljes mértékben a rendelkezésére állunk azért, hogy a, ezt az őszinte együttműködést folytassuk. Hasonló módon, ahogy a múltbeli jogalkotási időszakban ez működött. Remélem, hogy ez továbbra is hasonlóan fog működni a jövőben. A biztos asszony mondott néhány olyan dolgot, ami nem igazán tetszik nekem. Már csak azért is, mert nagyon súlyos a helyzet a tejiparban, a tejágazatban, Tiszteletben tartom az ön gondolatait és az ön meggyőződését, hiszen liberális gondolkozású vagyok, de hát nekem is vannak meggyőződéseim, és ez nem ideológia kérdése. A jelenlegi helyzetben pragmatikus válaszokra, konkrét válaszokra van szükség, hiszen mindannyian ismerjük, hogy milyen a helyzet. Nekünk politikusként stabilizálnunk kell a piacot. Észszerű árakat kell biztosítanunk a termelőknek és a fogyasztóknak is. Politikusként úgy látom, hogy ezt a feladatot nem tudjuk ellátni. Biztos mondja, ön azt mondta, hogy a piac a stabilizálódás felé halad, de olyan szinten, ami a szektor egy részének a továbbélését nem biztosítja. Igen, stabil piacot kívánunk, de ugyanakkor garantálni kell a termelőknek egy bizonyos továbbélési fennmaradási lehetőséget. Nagyon sok régióban és nagyon sok tagállamban a jelenlegi árak a tényleges termelési költségek alatt vannak. Tehát különleges intézkedésekre van szükség, hiszen a helyzet is különleges. És egy előrehozott tanácsi ülés előtt, ugye a 27-ek minisztere úgy gondolta, hogy súlyos a helyzet, hát én úgy gondoltam, hogy egy ilyen időpontban a biztos asszony azért néhány szót szól nekünk, és néhány tervezett javaslatról be fog nekünk számolni, hiszen mi meg vagyunk arról győződve, hogy a, az eddig javasolt intézkedések nem elégségesek. Más kollégákhoz hasonlóan én magam is konkrét javaslatokkal álltam elő, a költségvetés tekintetében. Egy dolog biztos, szűkös határidőn belül reagálnunk kell, nem hagyhatjuk, hogy a helyzet szabadon haladjon a piac törvényei szerint. Egyébként több millió mezőgazdasági vállalkozó csődbe fog menni. A piacon kell megfelelő intézkedéseket hoznunk. Be kell avatkoznunk a piacba. Úgyhogy én remélem, hogy az ön következő hozzászólásában már hallunk olyan elképzeléseket is, hogy a bizottság mit gondol mindenről. Miután végighallgattam az ön hozzászólását, igazából nem nagyon vagyok nyugodt. Elnök úr, köszönöm. Köszönöm, Luisa. James Nicholson a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a biztos asszony, nagyon örülök, hogy újra láthatom önt, hiszen én is az egyik róka vagyok itt. Mindannyian tudjuk, hogy a tejipari szektornak milyen a helyzet, és Európában, illetve az én régiómban is nagyon súlyos a helyzet. A költség alatt kell, hogy értékesítsék a termelők a tejtermékeket. Ugyanakkor hatékony intézkedésekre van szükség. Úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy rövid távú válaszokat tudom adni. Úgy gondolom, hogy rövid távon kell, tehát a rövid távú problémákkal kell először foglalkoznunk, és utána kell keresnünk a megoldást hosszú távon. Ezért is úgy gondolom, hogy együtt kell, hogy dolgozzunk, azért, hogy ezt el tudjuk érni. Aztán, hogy 2015-ig mi lesz, azt majd a következő néhány évben el tudjuk dönteni, de most először foglalkozunk a rövid távú kérdésekkel. Az előttem szólók is azt mondták, hogy nagyon sok tejtermelő csődbe fog menni, hogyha nem tudunk most rövid távon segítséget nyújtani. Az én régiómban ez biztos, hogy be fog következni, de úgy gondolom, hogy más régiókban is, úgyhogy ezzel a problémával kell foglalkoznunk. Az egyik olyan terület, amivel ön foglalkozott, úgy gondolom, hogy különbség van a termelő által megkapott ár és a üzletben az eladási ár között. Az üzletben az árakat ellenőrzés alatt kell tartani. Azt hiszem, hogy nagyon sok probléma pont ebből származik. A termelőket és a viszonteladókat rá kényszerítik, hogy nagyon alacsony áron értékesítsék a termékeiket, és költség alatt kell, hogy eladják a termékeiket. Még egy témát szeretnék felvetni a tolerancia szint az Európai Unióban az OM, a GMO-k tolerancia szintjével volt egy probléma. A zöldek részéről merült fel ez a javaslat, hogy ezeket el ne lehessen elfogadni az Európai Unióban. Tudom, hogy ezzel a kérdéssel már korábban is foglalkoztunk, de most is ez probléma, úgyhogy foglalkozunk el ezzel a kérdéssel. És ma délután is szó lesz erről. A bizottság brazil hús témában hozott közleményével is fogunk majd foglalkozni. Köszönöm. Martin Hosling. Martin Hoslingnek adom meg a szót. Ja, Frau Kommissar. Biztos asszony, engedje meg, hogy a zöldek nevében is felajánljam együttműködésünket. Ennek ellenére remélem, hogy a nyári szünetet arra is fel tudtuk használni, hogy közös megállapításokat tegyünk, közös felismerésekre jussunk el. Tehát itt elhangzott, hogy a piac újra egyensúlyba kerül, én ezt nem egészen osztom, ha egyensúlyról beszélünk, akkor olyan szinten valósult meg az egyensúly, amely a telgazdálkodók részére a jövőben nem biztosít megélhetést. Tehát éppen ezért intézkedésekre van szükség, ahogy ön is elmondta, tehát itt hat, 6 milliárdos exporttámogatásokról van szó, nem tudom, hogy ez tényleg a megfelelő út a piac egyensúlyba hozása érdekében, illetőleg mi történjen a kvóta kvótákkal való gazdálkodáshoz, ha 2015-ben el akarjuk törölni a kvótákat, vagy adott esetben nem tesszük ezt meg, ez mindenképpen azt teszi szükségessé, hogy foglalkozzunk ezekkel a kvótákkal, és a megfelelő jelzéseket is adjuk meg a piac részére. Tehát itt még mindig egy mennyiségű problémáról van szó, és nem egy keresleti problémáról. Tehát ezt kell egyensúlyba hoznunk, és mindenképpen ezt hiányoltam az ön szavaiból ezt a felismerést, éppen ezért nincs is megoldás ezeken a területen. Tehát minden nap újabb és újabb munkahelyek vesznek el a mezőgazdaságban, főként a hátrányos helyzetű régiókban, és nincsenek fiatalok, akik belépnek ebbe az ágazatban. Tehát mindenképpen cselekvési szükséglet merül fel, és úgy gondolom, hogy nem ülhetünk körbetett kézvel nézve a válság válságnak az alakulását, mert egyszerűen akkor a hibás irányba mozdulnak el a dolgok. Tehát az exporttámogatás nem százszázalékos megoldás, hanem itt voltak éppen a válságot tovább mélyítjük el, sűjítsítjük, súlyosbítjuk, és ez egy globális katasztrófát jelenthet az exporttámogatás nem csak a fejlett országokat érinti, hanem a kevésbé fejlett országokban is problémákat okozhat. Az intervenció nem jelenthet megoldást, mert a, mert a problémákat csak egyre hátrébb mozdítjuk el, valódi megoldást nem kínálunk ezekre. Éppen ezért szükség van arra, hogy a közös mezőgazdasági politikát hozzuk szoros összefüggésbe a tejkvótákkal. Elhangzott itt az éghajlat változás, oktatás kérdése. Engem érdekelne, hogy pontosan milyen intézkedések vannak tervben, hogyan tudjuk ezt a foglalkoztatással és összhangba hozni, és másodszorban ugyebár a GMO tartalmú szója bevezetésével kapcsolatos kérdés, tehát a GMO kérdése mindenképpen fontos, ezzel is kell, ezt sem szabad elhanyagolnunk a jövőben. Kérném, hogy tartsák tiszteletben az időt, hogy mindenki tudjon beszélni. Tak, <clears throat> herr ordförande, och tak, herr, fru kommissionär. Mm, biztos asszony, elnök úr. Nem szeretnék. Köszönöm szépen, és ezek olyan akut kérdések, amelyekkel mindenképpen foglalkoznunk kell, méghozzá hosszú távú, teljes perspektívát felölelő megoldásokra van szükség ugyanazt mondom, mint amit a zöldek képviselője, az exporttámogatás azt, azt eredményezi, hogy voltaképpen egy lefelé mutató spirálba lépnénk be, a válság egyre jobban elmélyülne, akút állapotba kerülne, és, és itt akút lépésekre van szükség. Nem szabad hosszú távon kőbevésett megoldásokat alkalmaznunk, hanem most az akut fázissal kell foglalkoznunk a tejtermelők súlyos helyzetben vannak, az ő számukra biztosítani kell azt, hogy költségeik fedezve legyenek, ami pedig a teljes élelmiszerláncolatot illeti, tehát a termelő és a fogyasztó között kell ezt a költségfedezetet biztosítanunk. Tehát itt nem csak az akut problémák állnak előttünk, hanem parlamentként az őszi időszakban hosszú távú munkaprogramokat kell elindítanunk, hosszú távon kell gondolkodnunk, mert különben nem leszünk abban a helyzetben, hogy ezt az általános válságot le, leküzdjük, a sok millió európai munkanélküli okozta válságot, és ez nem csak a mezőgazdaság támogatásával oldható meg. Ha támogatni akarjuk a vidéket, a vidék fejlesztését, ott új életet szeretnénk eh, beindítani, akkor már most foglalkoznunk kell a hosszú távú problémákkal, mert ha nem, mi nem mi tesszük, mások teszik meg. Köszönöm. Utolsóként a frakcióvezető közül Alfred Rubiksnak adom meg a szót. Mums Latvijā Csinálnám, hogyha beszélne az angol. Angol majd. A mezőgazdasággal és közös, különösen a tej szektorral kapcsolatos kérdések nálunk is nagyon súlyosak, a mi országunkban is. Lettországban nagyon súlyos a általános gazdasági válság. Az Európai Unió legalábbis részben felelős ezért a súlyos válságért, a lettországi súlyos válságért, beleértve az európai bankok felelősségét, illetve konkrétan a svéd bankokról is szó van. A GDP 14,5 milliárd euró, és 5 milliárdos kölcsönt kaptunk. A mezőgazdaság az egyetlen olyan szektor, amely valamit legalább elő tud állítani. A mezőgazdasági vállalkozóink próbálják értékesíteni a termékeiket, de sajnos ez egyre nehezebb. És csatlakozni tudnék azokhoz a kollégákhoz, akik úgy gondolják, hogy a jelenleg javasolt intézkedések, a mezőgazdasági szektor stabilizálására javasolt intézkedések nem megfelelőek, nem megbízhatóak, nem elégségesek. Hogyha nem tudjuk fenntartani az egészséges mezőgazdaságot, akkor az egyik legfontosabb célt nem tudjuk elérni. Nem tudjuk biztosítani az önellátást a mezőgazdasági termelés szintjén. És támogatom, hogy ezt a vitát folytassuk, és tényleg nagyon komolyan végig kell gondolnunk, hogy mik legyenek a következő lépések. Nem szabad elfelejtenünk, hogy különbség van, eltérés van a között, hogy a nagyobb tagállamok, illetve a kisebb tagállamok mit tudnak elérni. Különösen azokra a tagállamokra gondolok, amelyeknek a területe hátrányos, hátrányos helyzetű. Köszönöm. Köszönöm akkor most meghallgatnánk, több mint, most a több mint 25 hozzászólót kell, hogy meghallgassunk, és még a válaszra is időt kell, hogy hagyjak 12-15-kor, úgyhogy ha szeretném, hogy mindenki tartsa be az egy perces időt, mert egyébként sajnos az utolsó felszólalóknak nem lesz lehetőség elmondani a véleményüket. Stefan Le Foll, 30 másodperc, vagy 30 perc? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Nézzük a tényeket. Teipari válság, ez az általános válság következménye, nem strukturális problémák nem voltak még egy évvel ezelőtt. Ön egy évvel ezelőtt nagyon optimista volt. Hogyan kezeljük ezt a válságot? Itt, itt kínálati válságról van szó, túl sok a tej, vannak intervenciós intézkedéseink, visszatérítések, egyéb intézkedések. Két strukturális út van arra, hogy ezt a válságot megoldjuk. Az egyik, amiről ön beszél, termelőt, vagyis szervezzük át, csökkentsük a termelők számát, ezt nem tudom elfogadni, vagy pedig térjünk vissza olyan döntésekhez, amelyek már korábban megszűntek, viszont ezek ellentmondásosak azzal, arra vonatkozóan, amit ma ténylegesen teszünk. Hogyha visszatérítést adunk, intervenciós támogatást adunk, akkor hogyan tudjuk 1%-kal növelni a kvótát évente, 5 éven keresztül? Ez nem lehetséges. Ezt a döntést felül kell vizsgálni. Aztán, hogyha támogatást kell, hogy adjunk, akkor a támogatást a mezőgazdasági vállalkozók közös alapjának kell adni, és ne pedig azt segítsük, hogy a válságért nem felelős mezőgazdasági vállalkozók bezárhassák az üzletet. Hogyan találjunk szabályzást a mezőgazdasági piacra? Hogyha töröljük a tejkvótát, akkor mi fogja ezt lecserélni? Gyakran túllépik ezeket a kvótákat, és ez is problémákat okoz. Ezek lennének a kérdéseim, illetve a javaslataim. Köszönöm. Elnök úr, mindenek előtt szeretném a nyári szünet után visszatértek, a legjobbakat kívánni. Na most a mezőgazdasági termékek mennyisége és a különböző természeti handicapeknek nagy a hatása. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Alapvető kérdések, amelyek a válságból való kijutásban fontosak, főleg a perifériális területekre vonatkozóan. Ugye nagyon komoly harcok vagyunk túl, és engem igen-igen aggaszt a banántermelők, közösségen belül banántermelők helyzete itt a vámokat tekintve és kótákat tekintve is mondhatom ezt. És várható, hogy lesznek közép-amerikai országokkal új megállapodások. Az Európai Unió nem engedheti, a, a, a, ö, teljesen magára nem hagyhatja a banántermelőit. Kérdezem én, hogy nem válhat -e ez prioritásá az ügyeink között. Aztán a paradicsom termelésre vonatkozóan is úgy vélem, hogy nagyobb támogatásra, totális támogatásra lenne szükség a bizottság részéről és egy stratégiai tervre lenne szükség, ahogy ezt javasolták, hiszen szeretnénk mindannyian, legalábbis Spanyolországban főleg, hogyha az aláírt megalapodásokat betartanák, főleg Marokkóval kapcsolatban. Az, amit Európa igényel, elvár, azt a többiektől is el kell várni. Köszönöm, Tabarellának adná meg a szót. Köszönöm, eh, elnök úr, biztos asszony eh, a válság közepén vagyunk, egy súlyos válság közepén, a mezőgazdaságra vonatkozóan is, és az a nagy bajunk, hogy ugye a piac nagyon bizonytalanná válik, a tejre vonatkozóan, a gabonára vonatkozóan mondhatom ezt, mindennek rendkívül visszaesett az ára. Ön itt beszélt együttérzésről, egyetértésről, rövid távon kell cselekedni, na de valóban rövid távon kell ezt megtennünk, hogyha nem akarunk elveszíteni több ezer munkahelyet itt. Ugye a tejtermelők helyzetéről már Stefano beszélt, csatlakozom hozzá. Ön beszélt átalakításról is. Nem tudom, hogy ez az út az, amit én legszívesebben választanék, ami a szabályozást illeti. Ön azt mondta, hogy a piac egyfajta egyensúly helyzet felé tart, de azért ez egy elfogadható, decens egyensúly kell legyen. Ön minőségről is beszélt, ott viszont tiszteletben kell tartani véleményem, és decens módon meg kell fizetni az árát a minőségnek. Aztán a rövid távú szabályozó mechanizmusok rendben vannak, de megfelelő árakat kell elfogadni annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelést is védjük. Köszönöm szépen a válaszát. Köszönöm, elnök úr, és egy percem van, üdvözlöm a biztos asszonyt. Említették, hogy előrelátásra van szüksége a termelőknek. Én mindig is támogattam ezt, viszont úgy gondolom, hogy ezt a kérdést ahogy Lafai kollégám is mondta, másképp kell föltennünk. Mivel cseréljük le a kvótát? A nincs semmilyen piaci támogatás, akkor hogyan tudnak előrelépni a bizottság és az Európai Unió egy olyan területen, ahol ugye szabad piaci ö, szabályok működnek, hogyan tudják a piacot támogatni. Nagyon súlyos ez a helyzet, tényleg, tényleg nagyon komoly a helyzet. Egy, egyénekről, emberekről, családokról beszélünk, nagyon nehezen helyzetbe kerülnek pénzügyileg, érzelmileg is, és felelősek vagyunk mindenért. Hogyha megnézzük a szektort, akkor biztos, hogy beavatkozásra van szükség. A sajtnál bizonyos profitot lehet elérni, de nem tettünk megfelelő intézkedéseket, és végül a fehérje import az Európai Unióba. Ezzel foglalkozunk-e? Hiszen ez egy nagyon fontos kérdés, és ez kapcsolódik is a GMO kérdéséhez mint mezőgazdasági biztos kérdezném, hogy ezzel mi a helyzet, és hogy milyen választ tud adni erre a kérdésre. Papasztánkos. Papasztánkos. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak a bevezetőjéért. A múltban a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak voltam a tagja, és előadója voltam a Dohai forduló előkészítésének, illetve Hongkonginak is, valamint részt vettem néhány Genfi ülésen is. Nagyon kedvező javaslat találtak akkor elő, még 2005-ben. A partnereink, nemzetközi partnereink nem reagáltak erre a javaslatra. Ezért az Európai Uniónak muszáj volt visszalépnie, illetve semmit nem kapott cserében a felajánlásaiért. Most ugye az a szándékunk, hogy a dohai fordulat újra beindítjuk a 2008-as sikertelen eseményt követően. Szeretném kérdeni a biztos asszonyt, hogy a továbbra is védeni kívánja a kapot, vagy pedig a nemzetközi kereskedelmi biztosnak szabad kezet fog adni az Európai Unió pozíciójának, tárgyalási pozíciójának kialakításához. A 2005-ös helyzet, az a mandátum, az még érvényes? az a nagy lelkű ajánlat. Szeretném tudni, hogy mi a bizottságnak a véleménye ezzel kapcsolatban, hiszen a mezőgazdaság, európai mezőgazdaság jövője szempontjából ez alapvetően fontos. Én nem vagyok protekcionista, de tényleg egyenlő bánásmódra van szükség a kereskedelemben. És a neoliberális pozíciót nem kéne támogatni. Erről a problémáról, tehát mezőgazdasági problémáról beszélünk, hosszú távon kell, hogy gondolkozzunk. A jelenlegi helyzet a beli hibáknak az eredménye. Meg kell néznünk, hogy mik voltak ezek a múltbéli hibák, meg kell néznünk, hogy mik lesznek ennek a helyzetnek a következményei a jövőbeli stratégiánkra. A jelenlegi helyzet az Európai Unióban kialakult versenyhelyzetből származik, vagy pedig a pénzügyi válságnak a következménye, illetve a kínálat változásának a következménye. A bizottság mit tud tenni, mit tehet? azért, hogy enyhítse vagy korlátozza ezeket a hatalmas árkülönbségeket. Talán vámterületen vagy illetékterületen kellene beavatkozni. Milyen következményei lennének ennek? Mik a következményei a cukorreformnak és a gyártás mennyiség csökkenésének? a VTO szintjén. Mit kell tennünk? Mi áll az ön szándékában a vto tárgyalásokon? Mik lesznek a mi javaslataink? Ezt úgy kell végig gondolnunk, hogy a múltbeli helyzetet kell elemeznünk. Aztán a jövővel kapcsolatban A lakosság száma növekszik, vannak olyan országok, amelyek jelenleg exportálnak, lehet, hogy nem fognak exportálni, mert növekszik a lakosság száma. Mik a jövőbeni számok? Hosszú távon mik a tervek? És mik a mindennek a következményei? Köszönöm, Madame de Lange. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, hogy újra eljött hozzánk. Nagy örömünkre szolgál, hogy megbeszélést folytat velünk elnök urat is szeretném külön üdvözölni. Én egyetértek a tejágazat elemzésével, és több ambíciót vártam volna a nem csak iskolatej területén, hanem máshol is a plusz intézkedésekhez plusz pénz elkülönítését váltam volna. És az állami támogatás kérdése is még fennáll. Ami pedig az élelmiszertermelést, illetve az értékesítési termelési értékesítési láncot, ennek elemzését illeti. Vannak primérgyártók és fogyasztók, illetve a láncnak a köztes szemei. Talán részletesebben végig kéne gondolni a versenyhelyzetet. Ha azt mondjuk a mezőgazdasági vállalkozóknak, szervezék jobban a munkájukat, legyen több együttműködés köztük. Ez rendben van, de nagyon nagy elvárásaink vannak velük szemben. Hogyha kártérítést akarunk adni a mezőgazdasági vállalkozóknak azért, hogy például az összes környezetvédelmi előírásnak meg tudjanak felelni, akkor a, mondjuk növelni lehetne az elvárásokat. De aztán meg azt mondjuk, hogy állami támogatási probléma merül fel, úgyhogy mégsem kaphatják meg ezt a kompenzációt. Ezért úgy gondolom, hogy az összes aspektus figyelembe kell venni, amikor a KAP reformjáról beszélünk, 2013 követően Dorfman kolléga. Frau Kommissarin. Äh, Biztos asszony, szeretném a figyelmét felhívni arra a különleges helyzetre, hogy a gazdálkodók a hegyvidéki övezetekben milyen helyzettel eh, szembesülnek, hiszen az ő gazdasági kér, eh, környezetüket erősen befolyásolja az idegenforgalom is eh, a tejgazdálkodás mellett, tehát több lábon állnak, hiszen a hegyvidéki régiókban voltak éppen nincs is alternatívája a tejgazdálkodásnak, illetőleg az állattenyésztésnek a hegyvidéki övezetekre hoztunk már néhány javaslatot, ezek el is hangzottak, és nagyon szeretném, hogyha tudomásul venné valaki ezeket a javaslatokat, és foglalkoznának vele érdemben is. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr az előző mandátummal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy néhány témára még vissza tudunk térni. Köszönöm szépen, hogy nagyon konkrétan beszélt a felvetett témákról, és Skóciát ugye 85%-ban érinti ez a kérdést, és a többi kolléga is említette, hogy uh, miért is van a rendünkre ez a kérdést. Az LFA kritériumot kihasználták bizonyos országok, és a számvevőszék ezt megvizsgálta. Nagy mértékben támogatjuk az önök uh, állásfoglalását ezzel kapcsolatban, de azért a más országok számáról az LFA hálózatnak rendkívül kritikának van alátéve, és a teljes költségvetés eh, kapcsolatban meg kell nézni, hogy mik ezek a kritériumai. Eh, szeretném azt, hogy erősítse meg, hogy az elef a költségvetés az érvényes, és hogy nem kerülünk a többi tagállam nyomás alá. Grazie per la perfezione dei tempi. Köszönöm szépen az időbetartását, Gerce Perez. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. en el momento actual en el que nos encontramos. Az, az időszak, amikor itt találkozunk egymással, a kollégák részéről meg biztosítani tudom a biztos asszonyt arról, elnézést kérünk, elnézést kérünk, egy apró technikai probléma merült fel. Eh, nos hablaba eh, sobre la crisis del sector lácteo y hacía referencia a que Beszéltünk ugyebár a tejgazdálkodás válságáról, és arról is beszéltünk, hogy a bizottság további lépéseket akar tenni, de biztos vagyok abban, hogy európai válságot európai módon is kell tudnunk megoldani. Nem szabad mások részére átengednünk a megoldást, tehát az európai problémákat úgy kell megközelítenünk, hogy az európai gazdálkodók számára elfogadhatóak legyenek. A kérdésem tehát, hogy mit tud a bizottság annak érdekében tenni, hogy a termelői árak és a fogyasztói árak közötti különbséget ki tudja egyenlíteni, hiszen a termelők óriási aggodalommal szemlélik az árak alakulását, például a burgonya esetében akár ezer százalékos különbségekről is beszélhetünk a termelői árak és a fogyasztói árak között, tehát a bizottság mit tervez ezen probléma megoldása érdekében? Bonjour, Madame la Commissaire. Jó napot, biztos asszony! Több éve ismerjük egymást, többször találkoztunk például a WTO-s tárgyalásokon. Tényleg súlyos a mai helyzet, és amit a mezőgazdasági vállalkozók kérnek, az csak igazságszolgáltatás. Igazságot kérik, amit ön ma javasol, az a kóták csökkentése és az újjászervezése a vállalkozásoknak. Ez a két javaslat igazából nem ad választ a válságra. Rövidtávú és középtávú válaszokra van szükségünk. Az európai országok számára az egyértelmű, hogy rövid távon tejkvóta csökkentésre van szükség azért, hogy a kínálatot és a keresletet harmonizálni tudjuk. A kvóta csökkentés legalább 5%-os kell, hogy legyen. Ezt követően a nyomást kell gyakorolni a folyamatosan koncentrálódó feldolgozókra és viszonteladókra. Nem helyes, hogy ők döntsenek az árakról, anélkül, hogy a termelési költségeket figyelembe vennék. Ezen kívül középtávú intézkedésekre is szükség van. Nem csak azt kell tudnunk, hogy ki, hanem azt is, hogy hogyan termel. Kopenhágát említette, igen. Ma a gyártási módok, amelyeket Európa támogat, ellentmondásosak, és nincsenek összhangban a kopenhágai javaslatokkal. Úgyhogy például a mai módszerekkel nem szabad továbbra is déli import alapján gyártani a tejet, át kell térnünk, illetve újra alkalmaznunk kell a legeltetést. Nekünk az lenne fontos, hogy fűvet egyenek ezek az állatok, amelyek tejet adnak. Aztán beszélt a vto ról de részletes információt nem adott. A piacok megnyitását most látjuk a tej, a marhahúsnál, ez viszont a mezőgazdasági vállalkozóknak nehézséget okoz, és a végén pont azok a vállalkozók mennek csődbe, amelyek nem tudnak jövedelmezően termelni. Úgy gondolom, hogy minden országban és az egész világban jogos, hogyha a termelőket támogatjuk ilyen módon. Biztos asszony, szeretném teljes egészében támogatni abban a javaslatában, hogy 2015-ig lecsökkentsék a tekvótának a jelentőségét, illetve esetleg eltöröljék azt. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó intézkedés lenne, és ilyen módon a rendszer konszolidálhatóvá válik. Én úgy gondolom, hogy és azt is tudom, hogy a tehenek mennyi tejet képesek előállítani heti, heti rendszerességgel, tehát óriási mennyiségű termékről van szó, ezzel a tej mennyiséggel kezdenünk kell valamit, és egyáltalán nem jelentenek megoldást a különféle árak ebben a vonatkozásban. Tehát mi lenne, hogyha ezt a tejet adott esetben a tejgazdálkodó tejtermelő közvetlenül is értékesíthetné? Idáig azt hallottuk, hogy a tejértékelés, rend, értékesítés rendkívül bonyolult dolog, különféle szabályozók által szűk keretekbe van szorítva, tehát úgy gondolom, hogy alternatív értékesítési utakra van szükség, tehát plusz lehetőségeket kell biztosítanunk a gazdálkodók részére. Lenne még egy további kérdésem is. Mi a helyzet a tej reklámozásával? Mi a helyzet például az iskolatej akciókkal? úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági bizottság minden bizonyal abban a helyzetben van, hogy jó példával járjon elő, és itt például a bizottság kereteiben is oszthatnánk ki tejet, tehát kávét, tejet osztanak, adott esetben akár tejet is, tejjel is lehetne a képviselőket megkínálni. Víz mellett akár tejet is kínálhatnánk. Doceszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos asszony, hogy eljött hozzánk a mai napon. Új tag vagyok Észak-Írországból. Ez a régiót különösen érintette a tejipari válság, a tejszektor válsága. Sajnálatosan hallom, hogy a hosszú távú célokra helyezik a hangsúlyt, Viszont ez nem fogja segíteni azokat a mezőgazdasági vállalkozókat, akik most rendkívül nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek. Egy sor intézkedést tudnék javasolni, és szeretném, hogyha ezeket a bizottság megvizsgálná. Először is a takarmány költség csökkentésére vonatkozó intézkedések, a tolerancia szakpolitika megvizsgál, megvizsgálása a GMO-k területén. Ez különösen fontos lenne a következő hónapokban, amikor fokozódnak ezek a költségek. Aztán az kereslet növekedésére vonatkozó intézkedéseket is szeretnék látni. Nagyon sokan beszéltek arról, hogy meg kell vizsgálni az ellátási láncot, és meg kell nézni, hogy mi a különbség a között az ár között, amit a termelők kapnak, illetve amennyiért a termékeket értékesítik. Nagyon gyorsan meg kell tennünk ezt az elemzést. Aztán vannak elkülönített támogatások a tejipar számára. Morvai asszony. Köszönöm. Új koncepciót szeretnék bevezetni, a szociális keresztmegfelelés. Ez azt jelenteni, hogy a, a vállalkozók speciális támogatást kapnának arra, hogyha a munkahelyet teremtenek, illetve megtartanak. Ennek a támogatásnak az alapja a munk, teremtett munkahelyek száma lenne a terület arányában minden részletet leírtam ez az elképzelése kapcsolatban, és javaslatokat is teszek a költségvetés módosítására vonatkozóan. Majd át szeretném adni önnek ezeket a javaslatokat, és szeretném tudni, hogy mi a véleménye. Emberi jogi jogászként különösen aggaszt a az élelmiszer szuverenitás kérdése, mint emberi jog. Hiszen emberi jogként kell azt is tekintenünk, hogy egészséges tápláló, megfelelő táplálékhoz jussanak az emberek, és a helyi közösségeknek kell, hogy joga legyen arra, hogy meghatározza, hogy mit állítanak elő, és hogyan ez az, ennek az emberi jognak van jövője az Európai Unióban? Harmadik kérdésem. A magyar mezőgazdaság vállalkozók azt kérték, hogy továbbítsam ezt az üzenetet önnek. Szeretnék azt tudni, hogy mi az ön üzenete, mi az EU üzenete a számunkra, azoknak a számára, akik csöndbe, csődbe kerültek, vagy kerülnek a most ősszel több ezren, hiszen a nagyon nehéz helyzethez képest, ugye a régi tagállamokban is fölmerül a válság, de verseny alakult ki Ugye támogatások nagyon kis arányban alkalmazhatók az új tagállamokban, sokkal kisebb mértékben, mint a régi tagállamokban. Ez igazságtalan, és most ősszel nagyon nehéz időjárási körülmények is nehézíteni fogják a helyzetet, és több ezren fognak csődbe menni, a bankok át fogják venni a területeiket. Mi az ön válasza ezekre a kérdésekre? Köszönöm. Dobbiamo andare molto... Nagyon gyorsan kellene folytatni. 25-kor e, legkésőbb át kell adnom a szót a biztos asszonynak, és akkor tud replikálni. Jeglensz. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok gyorsan fogalmazni. Nagyon örülök a biztos asszonynak, hogy itt van. Üdvözlöm és, és köszönetet mondok az elmúlt években tanúsított nyíltságáért is. Ma délután a költségvetéssel kapcsolatban hozzá fogok szólni, és remélem, hogy a holnapi nap folyamán pozitív döntések születnek a költségvetéssel és az export támogatásokkal kapcsolatban de sok minden elhangzott itt, ami számomra nem teljesen elfogadható. Tehát szükségünk van jelenleg támogatásra, de szükségünk van egy hosszú távú megoldásra, hiszen elhangzott, hogy 2015-ben megszűnik a kvóta, mi történik addig, tehát egyáltalán kényszerleszállásra kell -e számolnunk, kell ebben a vonatkozásban, tehát szeretnék további konkrétumokat hallani tehát az aktuális támogatás mindenképpen szükséges, a középtávú és hosszú távú gondolkodás 2015-ig ezt is el kell indítanunk, különben nem kapunk bizalmat az érintettek részéről. Tehát én akartam, támogattam a tejpiaci alapot azért, hogy pénzeket tudjunk biztosítani az érintettek, érintett gazdálkodók részére. Tehát ez kérdés számomra még mindig nem teljesen világos. Mi lesz a tejkvóta jövője? Presidente Niculesco. Niculesco az elnök helyettesünk, utána zárja a felszólalásokat Tabajdi Csaba. Többet nem tudunk Tudjuk, hogy a vita, a mai vitákat valójában a szektor válsága monopolizálja, még pedig a tejtermelésé. Ez nem az általános válságnak a legláthatóbb, legnyilvánvalóbb része. Persze ilyen helyzetekben a termelőknek szükségre van segítségre, támogatásokra, a közvetlen támogatások, amelyekről Morvai asszony is beszél, fontosak, nagyon fontosak. A régi tagállamok az Európai Unióban olyan alapvető komoly támogatásokat élveznek, amelyek egyáltalán nem állnak a kelet-európai országok rendelkezésére, és ezek egyáltalán nem elégségesek. Én nem szeretném újra nyitni ezt a vitát, de azért azt tudni szeretném, hogy milyen alternatív megoldásokra gondolnak annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljon az, hogy a kelet-európai termelők egyre szegényebbek legyenek. Köszönöm. Ö, elnök úr, biztos asszony. A, a bizottság hitele, személye saját hitele, mindenféleképpen azon intézkedések hatékonyságától fog függni, amelyeket itt a tejtermelő szektorra hozni fog. Világos, hogy a piacszabályozás nem kielégítő. A, az eddig követett politika megbukott, úgyhogy biztos mondja, ön nyitott új konkrét javaslatokkal szemben? Például a francia minisztérium által tett javaslatra gondolok itt a támogatások növelése tekintetében, exporttámogatások egyes tejtermékek exportjára vonatkozóan, vagy az ön véleménye a, azzal kapcsolatban, amit a Magyar Agrárminisztérium javasolt, hogy 50%-kal növelni kéne a, a kvótárakat, mert mi diszkriminálva vagyunk, illetve számos tagállam diszkriminált e tekintetben, és azért, mert az Európai Bizottság képtelen a nagy kereskedelmi láncok túltengését ellensúlyozni. Köszönöm. Most pedig megadnám a szót a biztos asszonynak, eh, mondja az elnök úr a válaszokra. Nagyon sajnálom, hogy a majdnem 15 további jelentkező nem tudott eh, hozzászólni, de hát sajnos eh, így is hálával tartozunk a biztos asszonynak, hogy ennyi időt bocsátott a rendelkezésünkre, és utána nagyon komoly agendánk van még. Mielőtt megadnám a szót Böllasszonynak, én is szeretném hangsúlyozni azért, hogy ez a bizottság júliusban is, meg a mai ülésen is azt hiszem, hogy igen hatékonyan jelezte azt, hogy valami többletre van szükség, többet kell tenni. Reméljük, és ezen kívül, azon kívül, hogy reméljük, hogy nagyobb nyomást is kívánunk gyakorolni a Strasburgi plenáris ülésen, kérve vagy követelve azt, hogy közvetlen kérdést tessünk föl a bizottságnak, hogy jelentős, fontos intézkedéseket hozzon egy ilyen drámai válsághelyzetben. Magunknak pedig azt mondom egyidejűleg, hogy hogy rendkívül nagy felelősség érzetre lesz szükségünk. Egy olyan bizottság vagyunk, amely néhány hét múlva, ha minden igaz, a tanácsal azonos jogkörökkel bír Úgyhogy mindig konkrét javaslatokkal fog kelleni előállnunk, és ehhez a megfelelő felelősség tudat kell, hogy konkrét javaslatokat tehessünk. Nem lehet itt csak ö, helyes, igazságos, nehézségi felhívásokat tenni. Köszönöm, Marian hogy megadnám neked a szót, hogy válaszolhass a kérdésekre. Uh, Köszönöm, Paolo, és megpróbálom jól kihasználni az időmet már is a tejhelyzettel kezdeném. Úgy gondolom, hogy sokan emlékszünk még arra a helyzetre, ami 2007 tav- őszével alakult ki, amikor az árak jelentősen változtak, és nagyon nagy nyomás volt szinte minden tagállamon, hogy azonnal növeljen, nem is másnap, hanem inkább előző nap a kvótákat, és úgy döntöttünk, hogy kétszázalékos os növelést alkalmazunk. És most úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan választottunk a piac igényeire, a parlament támogatásával egyetértettünk a állapotfelmérést, megbeszéltük ugye tavaly novemberben, hogy elkészítjük az állapotfelmérést egy olyan helyzetben, amikor támogatni akartuk a tejkóta rendszer megszüntetésének a, a sima menetét. Ezt tényleg azt jelenteni, hogy 2015-ben, amikor kimennek a kóták, akkor egy nagy törésre kerül sor. Néhányan azt mondták, hogy az egyetlen lehetőség a kóta csökkentés, de ne felejtjék el, hogy a kóta rendszer az nem kötelezettség, ez lehetőség, és ezért a szektor részéről az alacsony árakra adott választ kivártuk, és a kóták alatt történik a termelés nagyon sok helyen, és ezért úgy gondolom, hogy többséget soha nem lehet elérni arra vonatkozóan, hogy a kótarendszer csökkenteni lehessen, hiszen azonnal választ, olyan választ kapnának jogos elvárásként a vállalkozók részéről, hogy a kvóta csökkentéssel szemben kompenzációt kérnek. Ez azonnal be fog következni, és nem tudom, honnan lehetne pénzt teremteni ehhez. Másrészt pedig úgy is gondolom, hogy ez egy rossz irány lenne, és nem ebben az irányban kell elmozdulnunk. A piaci helyzetre azon a választattunk a magántárolás bevezetésével, intervenció bevezetésével, sokkal magasabb szinten, mint amit terveztünk aztán bizonyos korlátozásokat vezettünk be. Most föntartjuk hosszabb időn a, keresztül az intervenciós rendszert, ezt már mondtam, hogy nagyon is támogatom ezt, és örülök, hogy a mezőgazdasági bizottság is támogat engem ebben. Az export visszatérítés elfogadható szinten, olyan szinten, hogy ne lehessen minket azzal vádolni, hogy a fejlődő országok lehetőségeit korlátozzuk vagy zavarjuk. Tudnunk kell, ismerünk kell ezt a kérdést, nagyon nagyon nyomás azon rajtunk azért, hogy az export visszatérítést emeljük az utóbbi egy évben, de ellenálltunk. És nem is küldtünk túl sok pénzt, talán 100 74 millió eurót az export visszatérítésre, de a pénz nagy része intervenciós rendszeren keresztül került kiosztása. Iskola tej. Új programot alakítottunk ki, és most vizsgáljuk, hogy ezt tovább fejlesszük-e, illetve a promócia szintjén speciális promóciós programot indítunk a tejtermékek területén, a de minimis területén, a mi amit a, a júniusban kértek a államfők, hogy adjuk erre vonatkozóan a következményünket. Többféle opciókat állított, opciót állítottunk föl, hogy mit lehetne tenni. Azért, hogy a gazdasági helyzetet egyszerűsítsük, vagy segítsük elő a vállalkozóknak, ezért október 15-től közvetlen kifizetésre van szükség, nem, lehetőség, nem csak évvégétől, ellenőrzéssel együtt természetesen. Aztán 705-ről megemeltük 1500 millió euróra ezt a költségvetési keretet, és a tagállamoknak azt mondtuk, hogy a kvótarendszert nem nemzeti szinten vizsgáljuk, hanem gyártó előállítói szinten. Ez azt jelenti, hogy amikor a nemzeti kóta nem teljesül, akkor is lehetőség van beavatkozni a gyártók szintjén. Ez is egy módja a kvotarendszer befogyasztásának, vagyis ha a tagállam úgy kívánja, akkor megteheti a tagállam, hogy bizonyos vállalkozóknak ne engedje meg, hogy többet állítson elő, épp azért, mert más gyártó pedig kevesebbet állít elő. Ez fontos lehetőségnek, fontos javaslatnak tartjuk a teiparral kapcsolatos javaslataink között. Van egy ok, és úgy gondolom, hogy itt megint a termelés és a kereslet problémájáról van szó, de ezt láttuk is 2007 ősszel. Tehát az egyik ilyen probléma, hogy az általában tejterméket felhasználó élelmiszeripari vállalkozások leálltak a tej beszerzéssel, és átértek a növényi olajra, és nem tértek vissza a tejre. Ez az egyik keresleti probléma. Ezért nem akarom azt mondani, hogy bizakodó vagyok ebben a helyzetben, és nagyon jól tudják, hogy a tejipari probléma nagyon sok nehéz éjszakát okozott számomra. Próbáltunk megoldásokat találni, olyan megoldásokat, amelyek nem csorbítják azokat az irányokat, amelyeket mi is úgy gondolom, hogy a többség is úgy gondol, hogy hosszú távon a megfelelő irányvonal lehet az európai tejszektor számára. Persze sokkal könnyebb lenne a számomra azt mondani, hogy persze elfogadjuk az összes javaslatot, persze minden rendben, oké, okay, vezessük be ezeket. De ez egyszerűen azt jelenteni, hogy a felelősségemet nem vállalom ebbe, ezen a területen. Hogy is látjuk mi a helyzetet jelenleg? Megpróbálunk megfelelő egyensúlyt találni. A legutolsó információk alapján az árak kezdenek stabilizálódni. Nem azt mondom, hogy egy nagyon jó szinten, de stabilizálódnak. És a Fonterra, amelyik az egyik legnagyobb globális szereplő ezen a területen, 25%-kal változtatta az, ár, vezet, az árát, és ez az ár ez mértékben befolyásolja az egész piacon érvényes árakat. Aztán vaj intervenció Európában szinte lezárult, ez is egy másik pozitív jel, hiszen néhány év, héttel vagy néhány hónappal ezelőtt nagyon magas intervenciós kínálat volt vaj területén. Úgyhogy némi, némi pozitív jel, jelet már látok, és pont erre van szükségünk. Folyamatosan figyelemmel követjük a helyzetet. Tudom, hogy jövő hétfőn a tanács ezzel a témával fog foglalkozni. Elnök úr, e, néhány egyéb kérdéssel is szeretnék még foglalkozni, ami fölmerült szója import. Tudom, hogy többféle vélemény alakult ki a GMO importtal kapcsolatban, de ne feledjük, hogy ma több mint 80%-a a szója importnak GMO. Ez tény. Ez nem fog változni, ezt garantálom önöknek. Egyre több GMO termék jön be a piacra. Az Egyesült Államok, Brazília, Argentina, ezek az importpiacaink. Hogyha nem tudunk versenyképes áron számítani erre az importra Európában, tehát kompetitív áron, versenyképes áron, akkor a saját uh, hús uh, termelésünk kerül bajba azonnal. Hiszen mi lenne, hogyha nem GMO-t importálnánk, vagy pedig nulla toleranciás GMO-t, most nem akarok beszélni 0,5%-os toleranciáról, illetve küszöbről a nem igazolt GMO-kra vonatkozóan. Technikailag nulla toleranciára van szükség, mert egyébként problémák merülnek fel a hús szektorban. Ez számomra egyértelmű. Hogyha megnézzük, hogyha nem GMO-t akarunk vásárolni, illetve egy nagyon lassú igazási eljárással akarunk itt igazas eljárás akarunk itt alkalmazni, akkor a mi hús szektorunk nem lesz versenyképes. És akkor hús kell importálnunk az egész világról, és Ezeket az állatokat úgyis GMO-val táplálják, sőt olyan GMO-val, ami Európában nem került bevizsgálásra. És akkor mit mondunk, mit mondunk a fogyasztóinknak? Gyakorlatilag átverjük a fogyasztóinkat, megszüntetjük a saját előállításunkat, és becsapjuk a fogyasztókat. Úgy gondolom, hogy óvatosan kell megközelíteni, gondosan kell végig gondolni ezeket a kérdéseket. Nem akarom azt támogatni, hogy gyorsabb legyen az eljárás, az elfogadási eljárás, de ezt a megoldást úgy kell kitalálnunk, hogy ne tegyük tönkre a saját hústermelésünket. Most nem fogok belemenni a részletekbe a banán vagy paradicsom témában. Csak annyit mondanék, hogy amikor a banán témában megjegyezésre jutottunk, és bevettük a banánt is a rendszerbe, akkor ez a banántermelők számára egy, egy aranyat érő megoldás volt. Tudom, hogy most folynak a viták az AKC-vel, és a többi országgal nem tudom, hogy mikor tudunk majd megoldást találni, de mindenképpen felül fogjuk vizsgálni a banántémát, és ez is be fog kerülni a következtetéseinkbe, amit erről a témáról fogunk írni. VTO, holnap New Delhi-be megyünk. 25, főleg fejlődő országból érkező miniszterelnöket fogunk tárgyalni, hiszen a OECD találkozók következtetése, illetve a G8-ak ülése is, tárgyalása is hasonló irányba mutatott. Az javaslataink, amikkel júliusban, 2008-ban előálltunk, akkor ugye a tanácssal folyamatosan egyeztetünk, a tanács mindig jelen volt, és ez számomra egyértelmű, hogy tartjuk ezeket a feltételeket. José Bové említette a rövid és középtávú célokat, illetve a a csökkentését. Most nem akarok még egyszer kitérni erre a kérdésre, de annyit mondanék, hogy európai protein előállítás területén a tagállamok számára a 68-as cikk alapján lehetőség van speciális támogatást szerezni ezekre a terményekre. Tudom, hogy Lengyelország és Franciaország is használja ezt a lehetőséget. egyensúly hiány a közvetlen kifizetés területén a régi és az új országok között. A következő hónapokban és években a KAP területén a 2013-at követő időszakra fogunk tárgyalni. Amikor megbeszéltük, hogy elvégezzük az állapotfelmérést, akkor minden tagállam azt nyilatkozta, hogy erre a témára megoldást fogunk keresni, Egyensúlyt próbálunk kialakítani a közvetlen kifizetések területén, illetve annak értékében. Elnök úr, úgy gondolom, hogy több időt már nem tölthetek itt önökkel, de nagyon szívesen jövök bármikor önökhöz, bármilyen témáról, amit önök kívánnak, nagyon szívesen beszélek önökkel. Bene, eh, chiusa. Jó, akkor ezzel belekezdjük az ülést, és folytatjuk 15 órakor, vagy háromkor, és ott folytatódik a bizottság tevékenysége.